Dear Colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zurück jetzt zu unserem zweiten Teil der heutigen Sitzung. Ähm, wir Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. Először is ismertetném a tegnap esti szavazás eredményeit. Először is, ami az Európai Parlament és a tanács határozatát illeti, a 2020 és 2023 más időszak kultúra fővárosait, illetően az egyes módosítót elfogadtuk, az összes többit elutasítottuk. A második a rossz embere jelentés, erős szociális Európa egyigazságos átállásért, az egyes kompromisszumot elfogadtuk, a négyes módosítót úgy szintén, a hatos módosítót is, a hetes módosítót is, kettes kompromisszumot, hármas kompromisszumot, négyes kompromisszumot, ötös kompromisszumot, 21-es módosítót, 25-ös módosítót, 6-os módosítót, a 7-es módosítót, a 8-as módosítót, a 38-as módosítót, a 39-es módosítót is elfogadtuk, elfogadtuk a 9-es kompromisszumot, a 10-es kompromisszumot, a 11-es kompromisszumot, a 12-es kompromisszumot, az 53-as és 55-ös módosítókat úgy szintén. A következő a Decemel vélemény EU-s stratégia fenntartható turizmusért. Az A kompromisszumot elfogadtuk. Aztán következik Decemel jelentés tervezete a kulturális örökség európai évét illetően egyes kompromisszumot elfogadtuk, kettes kompromisszumot elfogadtuk, hármas kompromisszumot is, 52-es módosított, a, négy, a négyes kompromisszumot, az ötös kompromisszumot, a hatos kompromisszumot, a hetes kompromisszumot, a nyolcas kompromisszumot, a kilences kompromisszumot is elfogadtuk, és a tízes kompromisszumot is. Tovább elfogadtuk a 84-es módosítót, a 11-es kompromisszumot, a 12-es kompromisszumot, a 90-es módosítót, a 13-as kompromisszumot, a, 30, a 93-as, 94-es és 96-os módosítókat, elfogadtuk a 14-es kompromisszumot, a 15-ös kompromisszumot, a 16-os kompromisszumot és a 17-es kompromisszumot, a 112-es módosítót, a 18-as kompromisszumot, a 19-es kompromisszumot, a 20-as kompromisszumot, 21-est, a 123-as módosítót, a 125-ös módosítót, a 23-as kompromisszumot, a 128-as módosítót, a 132-es módosítót, a 134-es módosítót, a 24-es kompromisszumot, a 138-as módosítót, a 25-ös kompromisszumot, a 26-os kompromisszumot, 27-es kompromisszumot, 28-as kompromisszumot is elfogadtuk. A 145-ös módosítót is elfogadtuk, elfogadtuk a 29-es kompromisszumot, a 152-es módosítót, a 30-as kompromisszumot, 31-es kompromisszumot, a 14-es módosítót, 15-ös módosítót, 17-es módosítót, 18-as módosítót, 19-es módosítót és a 20-as módosítót. Blogban szavaztunk a 21-22-23-as módosítóról és a 24-es módosítóról, ezt, ezt is elfogadtuk, elfogadtuk a 25-ös módosítót, a 32-es kompromisszumot, a 33-as kompromisszumot, a 31-es módosítót, az 1-es, 2-es módosítókat, a 3-as, 4-es módosítókat, amelyek azonosak, az 5-ös módosítót, a 6, 7, 8 és 8-as módosítót. A következő Kristina Andersen Véleménytervezetem a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a természettudomány és a technológiai, műszaki, tudományos és matematikai tárgyak tanulásában és a TTMT szakmákban. Itt egy módosítót sem fogadtunk el. Aztán itt van Niezé Kizilgyérek véleménytervezete a minőségi szakmai gyakorlatok az EU-ban címmel. Elfogadtuk az 1-es, 2-es kompromisszumot, a 13-as módosítót, a 3-as kompromisszumot, a 3, 4, 5-ös kompromisszumot, a 34-es módosítót, 37-es módosítót, a 6-os kompromisszumot, a 43-as módosítót, a 7-es kompromisszumot, a 8-as kompromisszumot és a 47-es módosítót köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a határozott képesség megállapítására, mert ugye később ismét csak szavazunk. Ezennel megállapítom, hogy elég képviselő csatlakozott online az üléshez. Szeretnék még emlékeztetni arra, hogy mostantól kezdve nem lehetnek képviselők az ülésteremben, ma erre vonatkozólag ér- érkezett egy közlemény Szaszoli elnöktől. Egészségügyi és biztonsági okokból a képviselők nem vehetnek részt az üléstermekben az ülésen, hanem csak online vehetnek részt, és csak is a legszükségesebb munkatársak lehetnek jelen az ülésteremben. Következzék most a nemek közötti egyenlőség hetéhez kapcsolódó eszmecsere. Két témánk lesz, a nemek közötti egyenlőség a médiaágazatban és a nemek közötti egyenlőség a STEAM tárgyak és a digitális oktatás területén. Mint ahogyan tudják, az összes Európai Parlamenti Szakbizottságot meghívták, hogy vegyen részt ezen a nemek közötti egyenlőség hetén. Több szakbizottság szervezett ülést, illetve meghallgatást a saját kompetenciáin, hatáskörein belül erről, ezekről a témákról, és a mi szakbizottságunk is úgy döntött, hogy két eszmecserét tart ebben a témában. Az egyik a nemek közötti egyenlőség a média ágazatban, a másik pedig a nemek közötti egyenlőség a STEAM tárgyak területén. A média ágazattal kezdjük. Vitathatatlan, hogy a médiumok, a hagyományos médiumok és a közösségi médiumok is jelentős szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőségről kialakított kép kialakulásában. Vannak olyan tartalmak, amelyek sztereotípiákat mutatnak be, és ezekkel hosszú távon is hátrányosan befolyásolhatják a nemek közötti egyenlőséget. A nők egyébként is szinte minden szinten alulreprezentáltak az irányítási struktúrákban, igaz ez a médiumokon belül és, illetve a médiumokkal kapcsolatos döntési folyamatokban sokszor a nők továbbá szexuális zaklatás áldozatává válnak. Simone de Beauvoir már 50 évvel ezelőtt óvaintett attól, hogy ne hagyjuk, hogy a különböző válsághelyzetek megkérdőjelezzék a nők jogait. Meg kell néznünk éppen ezért, hogy a mostani válsághelyzet milyen hatással van a nők helyzetére a médiában, főként a szabadúszó, oknyomozó újságírókra gondolunk. Több nőt is meghívtunk, hogy számoljon be tapasztalatairól ezen a téren. Szeretettel üdvözlöm a vendégeinket, akik most a távolból vesznek részt az ülésen. Perén Marinyé az első, aki az Újságírók Európai Föderációját képviseli, és nem régiben egy tanulmányt is készített a COVID-19 hatásai, a járvány hatásairól, főként a női újságírókra. Cecil Miedel a másik résztvevő, aki információs és kommunikációs tudományok professzora, az interdisziplinári és médiakutatás szakprofesszora ott tanít, és Cecil Gibovár a harmadik, aki az Európa Tanácsot képviseli, és a, ennek az intézménynek a perspektíváját fogja bemutatni. Először is meghallgatjuk a szakértőink rövid előadását, 4-4 percben, utána pedig a szakbizottsági képviselők kérdezhetnek, és végezetül megadjuk majd az Európai Bizottságnak is a szót, és egy végső körben még egyszer megadjuk a, a szakértőinknek a szót, hogy válaszolják meg a kérdéseket. Morinyi asszony az első négy percre, tessék. Frau Morinier, please press the speak button. Morinier asszony, kérem nyomja meg a speak gombot. Merci de m'avoir invité euh, aujourd'hui. Donc je, je, je suis responsable. Üdvözlök mindenkit. A nemzetközi, az újságírók nemzetközi és európai szervezetének képviseletében szeretnék hozzászólni a nők helyzetéhez, a női újságírók helyzetéhez, és Természetesen itt a nők és a férfiak közötti egyenlőségről is szó lesz. Nők és a férfiak közötti egyenlőség eh, a szakszervezetekben, az eh, információ tartalmában és a médiában. Ami a szakszervezeti munkát illeti, nagy eh, fontosságot tulajdonot tulajdonítunk a felelős posztokhoz való hozzáférésben az egyenlőség megvalósulásának, a kollektív az egy, egyezmények megtárgyalása során a nők és a férfiak közötti fizetési egyenlőség megvalósuljon, illetve az erőszak, a nők elleni erőszakkal kapcsolatban és nagyon fontos feladataink vannak, és a nők és a férfiak közötti egyenlőség a médiában is nagyon fontos téma. Ez a médiában azonban még nem jelenik meg ez a kérdés megfelelően. Röviden emlékeztetnék arra, ami a tartalmat illeti, hogy nyilván az információ minőségéről nem tudunk olyan egyszerűen beszélni, hogyha nincs olyan tartalom, amely mindenkit megszólít, gyakran ö, vesszük észre azt, hogy a nők sokkal kevésbé vannak jelen az információtartalomban. Az első szlájdot kérem, mondja az előadó közben, a csak megjegyzik, hogy az előadót nem látjuk a képernyőn. Ha a nők 2015-ben az információban 24%-ban voltak jelen, a szakértők 19%-a, és leginkább akkor jelentek meg a hírekben, amikor a személyes élményeikről számoltak be. A COVID alatt ez nem javul, sőt, nagyon kevés női szakértő van, aki a COVID-dal kapcsolatban megjelent a médiában, az Egyesült Királyságban az idézett személyek 25%-a volt nő, tehát a COVID-dal kapcsolatos nyilatkozó személyek 25%-a. Tehát Sokat dolgozunk a médiában megjelenő egyenlőséggel kapcsolatban. A nők hozzáférése a fontos döntő, döntéshozó pozíciókhoz, aztán az online zaklatás áldozatai válnak gyakran a nők, és ez nyilván nagy problémát jelent a szociális hálóban is. Nagyon fontos az, hogy a szociális hálóban megjelenjenek az újságírók, hiszen a munkájuk szempontjából ez olyan, mint egy, mint egy névjegykártya, de nagyon sok nőt kiszorítanak ezekről a hálókról, mert nem bírják ezt az erkölcsi nyomást, az aklatás nyomását. Aztán az ágazatban sokat dolgozunk, sokat foglalkozunk a média vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a jó gyakorlatokat meghatározzuk, hogy hogy véleményt cseréljünk, és ez mindenképpen pozitívnak eh, mondható. A következő szlájdot, ha megmutathatnám, ez egy olyan tanulmány, amely az újságírók nemzetközi szervezete által eh, elkészített tanulmány, és ez arról szól, hogy milyen hatással volt a COVID az újságírók munkájára. És ez azt mutatja, hogy végeredményen, végeredményben több mint ezer újságíró vette részt ebben a e, tanulmányban, ami a COVID-ot illeti a legtöbb területen e, hasonlóan érintette e, a nőket és a férfiakat a válság, de van egy terület, ez a stressz és a szorongás a női újságírók sokkal inkább megszenvedték ezt a járványt a stressz és a szorongás szempontjából, mint a férfi újságírók itt megpróbáltuk elemezni, hogy ez a stressz ez honnan ered, a női újságírók esetében ez főleg azzal kapcsolatos, hogy a különböző feladatok között kell egyensúlyozni, balanszírozni, a család, a gyerek ellátása, közben munka. Sajnálatos módon nagy stresszt okozott ez a nők esetében, hogy ezen hagyományos munkákhoz kellett visszafordulni. úgy láttuk, hogy nem volt több online zaklatás, pedig azt gondoltuk, hogy ez így lesz, de nem volt ez így. Aztán azt is észrevettük, hogy növekedett az egyenlőtlenség a nők és a férfiak között a COVID alatt, és e, főleg, és ez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam, főleg ami a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét illeti amivel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az új, női újságírók 62%-a számolt be erről. A telemunka, a távmunka és a tanulmány részét képezte, hogyan tudnak a nők ezzel tulajdonképpen megbírkózni. az újsági, női újságírók munkájában ez nyilván megmutatkozott a munkájuk tartalmában is, hiszen hogyha otthon is be vannak fogva, akkor nem tudnak terepre menni, kimenni és tudósítani. Az újságírói jogok is felmerültek az otthoni munka, a távmunka összefüggésében percről percre változó valóság idején otthonról dolgozni, ez milyen hatással van a munkájukra. Ez a helyzet rövid bemutatása, és várom az hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő hozzászól, hozzászóló asszony, tessék, négy percre öné a szó. Please press the speak button. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Good afternoon uh, from... Üdvözlök mindenki Strasbourg. Thank you very much for giving me the opportunity. Jó napot kívánok Strasbourgból, és köszönöm a lehetőséget, hogy uh, az Európa Tanács uh, gender egyenlőségi álláspontját ismertethetem a médiában. Ez egy olyan téma, amelyel már egy ideje foglalkozunk, és uh, idén adtunk ki egy új jelentést, amely megvizsgálja a különböző fellépéseket ezen a területen, illetve a médiával kapcsolatos ajánlást 2013-ban elfogadtunk, és ennek megvalósulását is megnéztük. Nagyon lassú eredményeket értünk el az elmúlt időszakban, pozitív eredményeket. E, lassan növekedett a nők e, aránya a médiában, e, ugyanakkor valójában a médiában alacsonyabb a nők képviselete, mint például a parlamenti képviselete a nőknek úgy általában Európában vagy az Európai Parlamentben, döntéshozó helyzetekben. És ahogy Parmela is mondta, látjuk, hogy eh, a nemek közti egyenlőség tekintetében a szakmán belül vannak jelentős problémák. Emellett a tanácsban dolgozunk eh, az újságírók biztonsága érdekében is eh, az erőszaktól hogyan lehet megvédeni őket. Itt a jelentésünkben mutatom, ez megvizsgálta azt, hogy a tagállamok mit tesznek a médiában a nemek közti egyenlőségért, illetve mit tesznek a szabályozó hatóságok, a médiaszervezetek vagy az önszabályozó testületek és hogyha megnézzük a jogszabályokat, akkor alapvetően azt látjuk, hogy a tagállamok rendkívül óvatosan járnak el azzal, hogy a média egyenlőségét szabályozzák leginkább a nemi egyenlőségi jogszabályok terjesztenek, eh, érvényesek ezen a területen, tehát nincs külön eh, média jogszabály, amely ezzel foglalkozna. Vannak érdekes kezdeményezések, tréning kezdeményezések, vagy vizsgálata annak, hogy milyen mértékben szenvednek eh, el erőszakot a nők hogyha megvizsgáljuk az önszabályozó testületeket, vagy szabályozó testületeket, akkor azt látjuk a válaszokból, hogy nagyon kevés szabályozó vagy önszabályozó testület eh, volt igazán aktív ezen a területen, és szintén negatív fejlemény, hogy a MeToo ellenére nagyszámú panasz érkezett nemek közti egyenlőségi témában. A jelentésünk azt mutatja, hogy volt haladás a jogszabályalkotásban, de csalódást okoz az, hogy a szabályozó testületek, vagy az önszabályozó testületek eh, eh, nem igazán foglalkoznak a témával, tehát eh, jelentős előrelépésre van még szükség és lehetőség. Nagyon kevés javulást láttunk, például a szerkesztőségekben a nemek közti egyenlőség témájában, illetve a gondolkodás sem nagyon változott a szerkesztőségekben. Tehát sokkal erőteljesebb genderegyenlősségi perspektívát kell beépíteni a rendszerbe, és ezzel bátorítani a média szervezeteket, valamint a szabályozó és önszabályozó testületeket, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, és tegyenek sokkal többet annak érdekében, hogy a nők helyzete javuljon a szakmában. Végezetül az Európa Tanácsban elfogadtunk egy ajánlást a szexizmus elleni fellépésről. Ebben erős ajánlás van arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kiküszöbölni a médiában a szexizmust. Van egy kampányunk, egy weblapunk és egy videónk, amitnek szintén bemutattam a fő lapját. Reméljük, hogy ezek a standardok hasznosak lesznek abban, hogy a médiában javuljon a helyzet, különös tekintettel arra, hogy a média milyen szerepet játszhat a gondolkodás megváltoztatásában, illetve a hozzáállás alakításában. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Köszönjük szépen Greboval asszonynak, most pedig megkezdjük a vitát. Mihály Sojdrovának adok először is szót két percre. Hello everybody! Can you... Üdvözlök mindenkit, nem tudom, hogy hallanak-e, remélem igen. Köszönöm szépen a szakértőinknek az elmondottakat. Nagyon örültem, hogy emlékeztek a 2018-as jelentéseinkre, amelyeket ezekben a témákban készítettünk. Összefüggést látok ugyanis a jelenlegi helyzet és az akkori jelentések tartalma között. A hagyományos sajtónak és a közösségi oldalaknak kulcsfontosságú szerepük van, információt, terjeszté, információt terjesztenek, és, a, és véleményformáló hatásuk is van. Ezért úgy gondolom, hogy a, ezen médiumok képviselőinek a jelenlét az irányítási struktúrákban kulcsfontosságú. A sztereotípiek, és a nők alulreprezentált, alulreprezentáltsága a média területén sajnálatos módon normának számít, ahogy önök is elmondták. A nők alulreprezentáltak a szakmában, annak minden egyes szintjén, illetve az irányítási struktúra minden szintjén. Például a médiumok tulajdonviszonyaira is igaz ez, valamint az egyéb irányítási struktúrákra is. Említettem már, hogy az Európai Parlament már elfogadott a médiumokon belüli nemek közötti egyenlőségről, és szeretnék idézni ebből a szövegből, annak ajánlásaiból. Fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk a bevált gyakorlat megosztására. A MeToo kampányt is röviden megemlíteném ehelyütt. Nagyon fontos a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése, külön oda kell figyelni az édesanyákra. Fontos, hogy a nők mindenképpen jelen legyenek a nyilvánosságon belül, Fontos az is, hogy ahol sikeresek a nők, ott lehetőséget biztosítsunk nekik a brillírozásra. Itt sajnos megszakadt a kapcsolat. Az elnök asszony emlékezteti a hozzászólót, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Igen, tehát egy példát említenék röviden. Vannak olyan nők, akik sikeresek, és el kell ismerni a sikerüket, nem a nem, nemük miatt kerültek kiemelt pozícióba. Nagyon fontos, hogy a magánélet és a munka köz összeegyeztethetőségi javulást érjünk el. Önök szerint itt konkrétan mit kellene tenni? Köszönjük szépen Fred Mátics az SND részéről a következő hozzászóló. Kérem nyomja meg a speak gombot. Most hallanak engem, remélem. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, először is köszönöm a szakértőik, szakértőinknek az előadásokat. Nagyon hálás vagyok, hogy kiválasztották ezt a témát, hogy eszmecserét folytassunk róla. Fontos ez a nemek közötti egyenlőség számára, összességében, de fontos a szabadság és a sokszínűség értékeinek megvédése szempontjából is. Sajnos a nemek közötti egyenlőség területén a médiában ezeket az értékeket eddig elhanyagoltuk, illetve nem sikerült őket kellően érvényre juttatni. Aggasztó, hogy a nemek között nagyon nagy a bérszakadék, továbbá itt van az üvegplafon, folytatódik a nemi alapú zaklatás a médián belül, nem elég rugalmasak a, nem elég rugalmas a munkaidő, nem kedvező a nők számára a munkakörnyezet, szexizmussal és nemi sztereotípiákkal kell szembenézniük a média területén. Készülve erre az eszmecserére, Rádöbbentem arra, hogy épp a múlt héten támadtak meg egy női újságírót a hazámban, ez sajnos a női újságírók számára napi szintű realitás. Milyen Európai Unióban akarunk élni? Olyan Európai Unióban, ahol a nők el tudják végezni munkájukat, és megfelelő munkát tudnak akár újságíróként is végezni? Úgy gondolom, hogy nagyon aggasztó a helyzet, a médiát úgy szokás emlekez, e, emlegetni, mint a társadalom tükre. Fontos, hogy itt a médiumok területén is éppen ezért érvényesüljön a nemek közötti egyenlőség, de sajnos egyenlőre nincs így. A tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk minden eszközt, minden mechanizmust, amelyel változtathatunk ezen. Az EU-nak pedig támogatnia kell őket abban, hogy a jelenlegi egyenlőtlenségeket megszüntessük a médiában. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Matics úrnak. Monika személy Doarinyú részéről a következő. So, jetzt bin ich permitted. Äh, Most úgy tűnik látnak és hallanak, köszönöm szépen. A mandátumomat megelőzően újságíróként dolgoztam, ezért szerintem a média témája nagyon fontos, közel áll hozzám, a nemek közötti egyenlőség is. A nők sokszor kevesebbet keresnek, mint a férfiak a médiában is. Azonos bér, azonos munkáért. Ez kellene, hogy legyen a norma. Másodszorban a nőknek a médiában sokszor választaniuk kell, hogy e, vagy családot alapítanak, vagy karriert építenek. Úgy gondolom, hogy nem kellene, hogy válasszanak a kettő között. És egyébként a média ágazat sok mindenben eltér más ágazatoktól, azt hiszem ezt hitelesen mondhatom, hiszen én sokáig dolgoztam a média ágazatban. Nekünk szakbizottságként változtatnunk kell az eddigi helyzeten, eddigi állapotokon. Szükség van rugalmas munkaidőre, garanciára van szükség, hogy a nők visszatérhetnek a munkahelyükre szülési szabadság után. Rugalmas munkaidőre van szükség, távmunka lehetőségekre főként a fiatal édesanyáknak, és a rugalmasság összességében nagyon fontos. Láthattuk például a járvány okozta válság idején, hogy a távmunka igenis lehetséges. A nők alkotják a, a föld népességének felé, de még mindig alulreprezentáltak a döntéshozásban, a médiában. Még akkor is, hogyha szüksége, megvan a szükséges képesítésük, és megvannak a képességeik, a tapasztalatuk a munka elvégzéséhez. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a médiát nagyon súlyosan érintette a járvány. Az ágazatnak ki kell állnia a nők esélyegyenlősége mellett, mert mindenkire szükség lesz ahhoz, hogy a média túlélje ezt a válságot. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük Szemédó asszonynak. Az ID nem kért szót, úgyhogy most áttérünk a zöld frakcióra. Niklas Nénász a következő. Thank you very much, uh, Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony. Hogyha megvizsgáljuk a médiában a gender egyenlőséget, akkor azt látjuk, hogy uh, itt uh, milyen történeteket mond el a média a jövőről. Uh, Eh, a probléma az, hogy ezeknek a történeteknek eh, kevesebb, mint a negyedét fogalmazzák meg nők, tehát a nyú, az újság történeteknek, illetve híreknek a kevesebb, mint negyedét eh, írják nők, holott ők alkotják a társadalom több mint 50 százalékát. Tehát nem csak nem csak kevesebbet írnak, hanem amikor írnak, akkor is gyakran férfiakkal együtt társ szerzőként. Nekünk meg kell hallgatnunk ezeket a történeteket, és biztosítani, hogy eljussanak a társadalomhoz a szakértőink számára. Ez a, az a kérdésem tehát, hogy a forgatókönyvíró szakmában, eddig is erről beszéltem, eh, hanghiba miatt nem volt egyértelmű, hogyan fognak hogyan fog alakulni az, hogy a nők nagyobb szerepet kapjanak, illetve 50%-os eh, részesedést eh, tudjanak elérni a produkciókban. A kvóták megfelelő eszköze, vagy vannak jobb eszközök, mint a kvóta? Köszönöm. Ja. Als nächstes für die ICR, e dazu. Köszönöm. A következő hozzászól az EK részéről, Panzemin Páder. thank you, Chair. Uh, I'd like to... Köszönöm, elnök asszony. Én a 2020-as média pluralizmus monitorra utalnék, amely megerősítette, hogy eh, nincs eh, a menedzsment helyekben, illetve a tartalomgyártó eh, részlegeknél nincsen nemi egyenlőség. Valójában az egyenlőtlenség az egyik legnagyobb kockázati tényező együtt az online zaklatással, amely a nőket érinti legjobban, és amely behatárolja, korlátozza az ők szólásszabadságát. Egy másik dolog, amit levonhatunk a média pluralizmus monitorból, illetve a jogállamisági jelentésekből, az az, hogy milyen komoly gazdasági kihívások érik a média cégeket ez megint befolyásolja a nemek közti együttműködést. Különösen súlyos a helyzet eh, abban az értelemben, hogy sehol nem alacsony a kockázat, és ez még egy Covid előtt végzett eh, vizsgálat volt. A női újságírók eh, több mint fele beszélt nemek közti egyenlőtlenségről, amelyet a Nemzetközi Újságíró Szövetség végzett, a válság elmélyül, nincsenek megfelelő erőforrások, a digitális átalakulás további problémákat okoz, és ez várhatóan az egyenlőtlenséget is növelni fogja. Ami a sajtószabadságot és a szerkesztői függetlenséget illeti, a kérdésem a következő. Mit tehetünk annak érdekében, hogy támogassuk a női újságírókat, és Eh, inkluzívabb szerkesztőségeket eh, hozzunk eh, létre. Mely eszközök működtek már, milyen legjobb gyakorlatok figyelhetők meg a tagállamokban, és hogyan lehet a média szervezeteket és szabályozó testületeket rávenni arra, hogy a média az egyenlőséget erőteljesebben képviseljék. Köszönöm szépen. Alexis Georgulis következik a QR részéről. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe e, a média világában, egy olyan világban, e, amely eredetileg férfiakra hoztak részre, részt hoztak létre. Ezért nagyon nagy szükség van a nőkre, a vezető szerepben, hogy fellépjünk a diszkrimináció és egyéb kérdések ellen. Az önreguláció nagyon fontos, amely lehetővé teszi a szabadságot, a mentességet, egy monitorozási lehetőségre van szükség, amely lehetővé teszi ezen a területen az előrelépés értékelését is. A 2020-25-ig tartó nemek között egyenlőségi stratégia elfogadásra került, de még nagyon sok feladatunk van. A média szerepe az egyenlőség támogatása, és ez nem csak a munkahelyek, munkahelyvállalással függ össze, munkavállalással, hanem szerep, illetve szerepmodelleket kell kialakítanunk, amelyeket érdemes követni. A nemek közötti egyenlőség támogatásával nem azt gondoljuk, hogy a férfiakat fenyegetik a nők, hanem azt mondjuk, hogy amit felkérünk egy férfit, arra felkérhetünk egy nőt is. A nő is képes arra, e, arra amit, amire a férfi, tehát ugyanazokat a dolgokat lehet elvárni a két nemtől. Nem a nemek közötti harcról van szó, hanem az együttműködésről. És fel kell ismernünk azt is, hogy a nemek közötti egyenlőség elérésével nem csak a médiában, hanem minden területen, ez nagyon fontos, ez mindenek előtt az oktatás és a kultúra része. Mindannyian emberek vagyunk elsősorban, és ilyen értelemben támogatom a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, a következő hozzászóló a, az, az, a főszeszólók az előadók, akik 4-4 percben válaszolhatnak a feltett kérdésekre, illetve reagálhatnak a felvetésekre. Pamela Morini Morinier kezdődik kezdi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat. Nagyon széles körű megjegyzéseket hallottunk. Igyekszem nagyjából hozzávetőleg válaszolni ezekre, ami az információ tartalmát illeti. Hadd mondjam el, nem kell mindig az újságírókat okolni, gyakran a, a gazdasági kérdésekről van szó, a szerkesztőségben dől el, hogy egy témát vagy más témát vesznek ebbe az újságba, és ez egy nagyon összetett kérdés, azt is figyelembe kell venni, hogy milyen témát hányszor klikkelnek be az interneten Különböző javaslatok elhangzottak már, különböző országokban voltak ötletek ezzel kapcsolatban, egy, e, például szakértői adatbázisok létrehozása, azt gondolom, hogy ez jól működhet, hogyha, a fi, hogyha az újságírók részt vesznek e, ennek létrehozásában. Van például Belgiumban egy adatbank, amelyet az e, a professzionális újságírók szervezete hozott létre, és ennek a lényege az, hogy azok a szakértők, akik ebben szerepelnek, ezen listán szerepelnek, ezek kapnak egy képzést az RTBF-től, tehát a belga köztévétől, és, és így a médiát képviselő két terület össze, műk, együttműködik, összedolgozik, és ezek a szakértők ennek köszönhetően további ismereteket nyernek. És ezért ez jobban kiemeli az ő munkájukat, növeli az értéküket pozitív értelemben a nők kevésbé jelennek meg a médiában, egy kicsit esetleg félnek ettől, vagy, vagy nem kívánják előtérbe helyezni magukat, nem olyan könnyen kerülnek előtérbe, vagy vállalják ezt a szerepet, de vannak ezzel kapcsolatban is, vagy vannak ugye erre vonatkozó képzések is a női újságírók hálózatán keresztül is érdemes támogatni eh, ezt a témát, de a eh, szakszervezetekben is eh, foglalkozunk ezzel a témával, például a béregyenlőség keresztül. A fizetések de még mindig érvényes az, hogy esetről esetre dőlnek el, esetről esetre tárgyalás, eseti tárgyalás eredményét képezi, úgyhogy eh, érdemes itt megnézni, hogy hogyan valósul meg például a fizetésemelés. Aztán a bírósági ítéletek is fontos szerepet játszanak, például a eh, bír fizetés konfliktusok esetében. Eh, idén az Egyesült Királyságban Felira Ahmed újságíró ügyét említenem ki. Egy olyan újságíró van szó, aki hatszor kevesebbet keresett, mint a férfi kollégája, és a bíróság neki adott igazat, tehát az újságíró nőnek, ez egy rettenetes fizetéskülönbség. Lépésről lépésre mm, folyik, megtörténik ugye a kiegyenlítődés. De a, emellett említenem kell az erőszakot, illetve a zaklatás kérdését is. A, A munkahelyi erőszak és a és a, az, a zaklatás, az online zaklatás, a munkai zaklatás szintén nagyon fontos témák, és ezzel foglalkozik az említett határozat is. És hogy ami a kvótát illeti, hogy kvótát kell -e megszabni arra, hogy milyen, érte, milyen mértékben jelenjenek meg nők és férfiak az információ tartalommal, ezt nem gondolom helyesnek, mert tulajdonképpen itt a véleménynyilvánítás szabadságáról van szó, ezt nem kell, nem kell bele avatkozni kvótával, de érdemes olyan projekteket támogatni, vagy kitüntetéseket szervezni, amelyek a nők jelenlétét erősítik a legjobb szabály arra, hogy a nő, újságíró nőket védjük. Nos, hát akár a bírósági döntésekre is utalhatnék itt. Belgiumban most az online zaklatás bejelentése, vagy ezek, ezek kapcsolatos feljelentések nagyon fontos szerepet játszanak. Nagyon fontos az, hogy merjenek, bemerjék jelenteni ezt a nők, merjenek panasszal élni. Gyakran sokan úgy gondolják, hogy ez a munka része, az online zaklatás, ez a munka része, pedig ez nem, nem így van, egyáltalán nem így van. Mindenkinek a felelősségét vállaltani, vállalnia kell. Nagyon nagyon sokat hallunk olyan nőről, nőkről, akiket eh, zaklattak, online zaklattak, és nem kaptak semmilyen kártérítést, vagy nem oldódott meg az ügyük. Eh, botrányos esetekről hallottunk. Egy kicsit túlmentem a eh, nekem adott időn, remélem, hogy nem bánják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most megadom a szót Krebová asszonynak, szintén négy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én nem fogom megismételni azt, amit a kollégám elmondott azzal kapcsolatban, hogy a nők ebben a, ezen a szakterületen mit tapasztalnak. Nincs egyszerű megoldás, hogyha megnézzük az egyenlőségi kérdéseket, különböző szinten kell reagálni. Az egyik a jogszabályalkotás természetesen, például a szexista gyűlöletbeszédek, ez nem mindig szerepel a törvénykönyvben a tagállamokban, pedig ez nagyon nagy előrelépés lenne, ha ez így lenne. Aztán nagyon fontos az érdekes projektek bátorítása, támogatása a médiaágazatban, a médiával való együttműködés, a, a tréning kérdése, a nők megerősítése szintén nagyon fontos. Mindez újságíróknak az újságírói iskolákban is fontos ez, hogy a jövő generációját, újságíró generációját erre felkészítsük. Aztán amit láttunk a jelentésünkben, az az volt, hogy egyes, egyes országokban licenszek vannak annak érdekében, hogy a, az média, hogy a nemek között egyenlőségét a médiában erősítsék. Az audiovizuális kreációk és tartalmakkal kapcsolatban hadd mondjak néhány szót az Európa Tanács részéről. Nálunk van egy audiovizuális alap, ez a Jurimás alap, és ez nagyon sokat tett a női esélyegyenlőség témájában, és annak érdekében, hogy javítsuk például a női rendezők által készített filmek sugárzását. Igyekszünk tehát pénzzel támogatni ezeket a projekteket. Jó, jó gyakorlatokra alapozzuk ezt a munkát, a tagállamokból tanult jó gyakorlatokra, mert e, ilyenek már vannak, e, és jó eredményt hoztak tagállamokban. A problémát ismerni kell, természetesen ezzel indul, és a a projekteket a e, nemek közötti egyenlőség kilátásával kell gazdagítani. Az egyenlőségi feltételek meghatározása például a támogatás megszerzéséhez egy jó módszer lehet. Aztán többen beszéltek, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről. Ez természetesen a médiában még mindig téma, de az esélyegyenlőség kérdésében általánosságban is. Ez összefügg a jogszabályalkotással, ami az ápolási, gondozási feladatokat illeti, illeti a fizetések, a fizetések átláthatósága témájával, a, a nemi sztereotípiák témájával összefügg, úgyhogy nyilván, illetve a nemi szerepek és az oktatás összefüggése, a lányok, fiúk nevelése, e, ezeknek a szerepe mind a köz, mind a magánszférában tehát olyan dolgokról beszélek, amelyeket igyekszünk a kampányunkkal lefedni. A szexizmusról szóló kampány például. Hogy igyekezzünk azonosítani azokat a magatartásokat, amelyek a szexizmushoz vezetnek, ennek a gyökerét jelentik, és előkészítik a talajt az erőszakos cselekményekhez nem egyszerű a nőket arra ösztönözni, hogy hogy vállaljanak munkát, vagy kerüljenek előtérbe a médiában, hogyha nagyon agresszív a hang, nem például a szerkesztőségben, vagy, az, vagy a televíziós szerkesztőségben. Itt nagyon fontos, hogy a nők biztonságban érezzék magukat ezeken a területeken, a döntéshozásban, a médiában, mindenütt. Ez egy nagyon fontos előfeltétel, sok feladatunk van még, a nemi sztereotípiáknak is fontos szerepük van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most zárásként, hogy az első, a meghallgatásunk első részét lezárjam, megadom a szót Kálukovszka a bizottság részéről. Hello, can you hear me? Hallanak engem? Üdvözlök mindenkit! Szeretnék röviden szólni azokról a témákról, amelyeket említettek. Kérem, kapcsolja be a kameráját, mert máskülönben nem tudják ön tolmácsolni a tolmácsok. I'm going to refresh your page to see if it's possible to fix the problem. Can you see me now? Yes, now it's fine. Thank you very much. Most látnak engem? Igen, most működik, köszönjük. Arról beszéltem tehát, hogy a különböző hozzászólók és az előadók által is említett problémák egy részét már sikerült a lehetőségekhez mérten orvosolni, mégpedig az audiovizuális médiumokról szóló irányelv kapcsán, illetve annak köszönhetően. Ezt az irányelvet két évvel ezelőtt vizsgáltuk felől, pontosan a célból, hogy tükrözze az audiovizuális médiumok fogyasztásában megmutatkozó trendeket, illetőleg az online tartalmak fogyasztása felé való eltolódást. A felülvizsgált irányelv nagyobb védelmet nyújt a gyűlöletbeszéd ellen, és nem akarok túlságosan belebonyolódni a jogi részletekbe, hozzáigazítja a szöveget ahhoz a kerethatározathoz, amely a rasszizmus és az idegen gyűlölet ellen lép fel a büntető jog eszközeivel. Ez tehát egy hatalmas előrelépés. Emellett a gyűlöletkeltést és az erőszakra való felhívást is megtiltja, ez egy új elemet, más, ez egy új elem. Másrésztről a gyűlölet szítás, gyűlöletkeltés koncepcióját is fel is frissítettük, átalakítottuk. Legyen szó az életkor, a szexuális orientáció vagy bármely más alapú gyűlöletről. Emellett a felülvizsgált irányelvben van még egy újítás, tartalmazza azt a követelményt, hogy a videó megosztó platformok jelezzék, illetve jelentsék hogy tiltott az ilyen jellegű tartalmak terjesztése, ezáltal megvédik a felhasználókat az illegális tartalmakkal szemben, főként a terrorizmusra felszólító tartalmakra vonatkozik ez. Mit említhetnék még? Egy másik fontos dolog, amely a nők sztereotípiá, nőkkel kapcsolatos sztereotípiákra vonatkozik, és arra, hogy a nőket sztereotíp módon szokás bemutatni az audiovizuális médiumokban. Nos, az új felülvizsgált irányelv tartalmaz egy rendelkezést, mely szerint a reklámok nem mozdíthatják elő a nemi alapú, a származáson alapuló, nemzeti hovatartozáson vagy valláson alapuló diszkriminációt, vagy pedig az életkoron, nemi identitáson, szexuális orientáción alapuló diszkriminációt. Ez tehát most már az online közegben, a videó megosztó platformok esetében is érvényes, azon esetekben, amikor ők maguk reklámoznak, illetve pénzt kapnak harmadik felektől, hogy azért, hogy reklámokat mutassanak be. A platformoknak a felhasználói, felhasználók irányába is jelezniük kell ezeket a szabályokat, fel kell szólítaniuk a felhasználókat arra, hogy tartsák, szab, tartsák be ezeket a szabályokat minden, olyan, minden feltöltött tartalom esetében. Az elnök közbe kapcsolódik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy már másfél-két perce lejárt a hozzászólási ideje. Please press the speak button to... Kérem, nyomja meg újra a speak gombot, hogy befejezhessen hozzászólását. Well, I, I, I had uh, practically finished. Gyakorlatilag már a végére is értem. A végén csak annyit szerettem volna még mondani, hogy lényegében a fogyatékossággal élő emberek jogainak tiszteletben tartása is egy fontos szempont, de ez nem feltétlenül a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódik, nem feltétlenül releváns a mai témánk szempontjából, ezért akkor itt most be is fejezem. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen a szabályozással kapcsolatos információkat, és most a meghallgatás második részére térünk át. Az úgynevezett STEAM területek és a digitális technológia területén tapasztalható egyenlőségről van szó. A nőket, illetve a fiatal lányokat sokszor eltántorítják attól, hogy matematikát vagy más természettudományos területekkel foglalkozzanak. A dolog iróniája, hogy a lányok ugyanolyan jól teljesítenek a matematikában, mint a fiúk, mégis a természettudományok területén, a mérnöki tudományok területén vagy a matematikában a nők csak 28%-át adják az itt tevékenykedőknek, és hát már az egyetemeken is jóval több fiú tanul ilyen tárgyakat, mint lány. Azt láthatjuk, hogy a nők mindeközben ezeken a területen sokkal jobban teljesítenek, mégis a technológiai vállalatokkal folytatott megbeszélések ezekről a témákról azt mutatják, hogy a hiányos inklúzió és a sokszínűség csökkenése miatt konkrét költségek keletkeznek a vállalatoknál, mégis egyre nő a különbség a nemek között ezeken a területeken, miközben itt találhatók meg a legjobban fizető állások. Dita Formánkova az egyik meghívottunk, aki a Csesitesz cseh non-profit vállalattól érkezett hozzánk, és ez a vállalkozás a nők és lányok digitális kompetenciáit hivatott előmozdítani. Itt van velünk továbbá Nikita Sanula, aki az Európai Ifjúsági Fórum ban tevékenykedik, mindketten online vesznek részt a mai ülésen. Formánkova sokszor elmondjuk, mennyire fontos, hogy a lányokat, lányokat megnyerjük az információs és kommunikációs technológiák számára, a digitális technológiák számára. Az önök szervezete abban segít a lányoknak és a nőknek, hogy megismerjék az információs technológia világát. Mindannyian sokat, több, sokat többet szeretnénk tudni az önök kezdeményezéséről. Négy perc, percre adok önnek szót. Parancsoljon! Please press the speak button. Kérem nyomja meg a speak gombot. We cannot hear you. Uh, perhaps we can refresh the page. Nem halljuk önt. Próbáljuk meg esetleg frissíteni az oldalt. Mrs. Uh, eh, Formankova, it's face a problem. We are going to call you. Hát akkor azt mondanám, hogy hallgassuk meg a második előadót először, és időközben meg tudjuk oldani a technikai problémát. Akkor Nigita Sanaulának adok most szót.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 a fiatal nőknek csak 14%-a érzi úgy, hogy megvannak a készségei ahhoz, hogy boldoguljon a digitális gazdaságban. A jelenlegi járványhelyzetben a digitális készségek még fontosabbak, mint valaha. Sok fiatal szembesül azzal, hogy a COVID-19 járvány miatt be kell zárni az iskolákat, egyetemeket, és át kell tenni az oktatást az online térbe. Ezekben a digitális terekben a fiatal lányok és nők nehezebben boldogulnak. Egy nemrégiben az ILO-val együtt végzett felmérés, amely április és május között készült, azt mutatta, hogy a lányok arról számoltak be, hogy kevesebbet tanulnak a távtanulás miatt, mint a fiúk. Emellett várhatóan később is végeznek tanulmányaikkal, mint eredetileg tervezték. Ez azt jelenti, mennyire fontos, hogy beruházunk a digitális képzési programokba, amelyeket a, főként a lányokra hegyezünk ki. Mindenképpen minőségi, inkluzív oktatást kell biztosítani, amely a jelenlegi követelményeknek is megfelel. Elég er-, erőforrás kell hozzá rendelni ehhez, és megfelelő oktatókra van szükség, akik át tudják adni a szükséges készségeket, tudást. A számítógépekhez, az internethez való hozzáférés szintén kulcsfontosságú, így lehet a gyakorlati tanulást elő, előmozdítani és csökkenteni a digitális szakadékot. A formális oktatáson túl a kormányoknak támogatnia kell a lányokat és fiatal nőket abban, hogy szakképesítéshez is hozzáférjenek, ezzel biztosítva a gyakorlatszerzést ezeken a területeken. Emellett fel kell mérni ezen intézkedések gyakorlati hasznát, eredményességét is. A digitális készségek nem csak a munkához szükségesek, hanem fontosak ahhoz is, hogy a polgárok részt tudjanak venni a társadalom életében és a digitális szolgáltatásokban is részesülhessenek. Fontos tehát ezen készségeket elsajátítaniuk azoknak is, akik már jelen vannak a munkaerőpiacon. Egy progresszív készségagentára vagy menetrendre lehet szükség, amely megfizethető, hozzáférhető képzési lehetőségeket biztosít az élethosszig tartó tanulás jegyében mindenki számára. És ami talán a legfontosabb, szükség van programokra és kezdeményezésekre az oktatási rendszerben belül, amelyek a nemek a nemi sztereotípiák és diszkrimináció ellen hatnak. Alapvető fontosságú ez abban, hogy rábírjuk a lányokat, nőket, hogy az úgynevezett STEM vagy TTKFT tárgyakkal foglalkozzanak. Továbbá Fontos, hogy lehetővé tegyük a fiatal lányok és nők számára, hogy a digitális térben jobban boldoguljanak. Még akkor is, hogyha ezeken a területeken szereznek diplomát, a nők nagyon kevesen helyezkednek el ilyen jellegű területen. A nemi sztereotípiák leépítésével, megszüntetésével hozzájárulunk ahhoz, hogy a nemek szempontjából nagyobb egyenlőséget biztosító munkahelyek jöjjenek létre. Ezzel párhuzamosan természetesen fontos lenne az is, hogy a fiúkat rábírjuk arra, hogy a, az olyan területeken helyezkedjenek el, ahol a nők felül reprezentáltak, ilyenek például a gondozói munkahelyek. Tudjuk, hogy a jelenlegi és a jövőbeni munkahelyek, valamint a társadalmi kihívásaink is megkövetelik hogy mindenki rendelkezzen úgynevezett soft skill-ekkel, ilyenek például a csapatban való együttműködés készsége, a kritikus gondolkodás. Az oktatás nagyon fontos abból a szempontból, hogy ezeket a készségeket mindenki elsajátítsa. Pozitívan tekintünk a STEAM tárgyakba való beruházásba, de nem jelentheti azt, hogy háttérbe szorulnak ezek a soft skill-ek, amelyek szintén nagyon értékesek a társadalmaink szempontjából. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Örvendentes volt, hogy a végén még a Steam tárgyakat még egyszer kiemelte. Remélem, hogy a technikai problémát sikerült megoldani, sikerül most Formankova asszonynak is szót adnunk. Good evening from uh, my side once again. Sorry for the troubles joining in. Um, so hopefully it does work right now. Uh, on behalf of the Czech organization Czechitas, let me thank you once, once again for this grand opportunity to discuss the important topic around. Jó napot kívánok a Czechitas szervezet nevében szeretnék beszélni a nők alul reprezentáltságától. A mi szervezetünk azzal foglalkozik, hogy uh, a nők is, illetve a lányok merjenek tovább lépni számítástechnikai oktatás területén az oktatást próbáljuk előmozdítani, és a sokszínűséget növelni, valamint a technológiát. 2014-ben a szervezetünk egy egyszerű gondolatból indult ki, a technológiát akarjuk a lányokhoz közelebb vinni, és a lányokat közelebb a technológiához, a programozó workshopokon keresztül. Elég sokan reagáltak rá a cégek, önkéntesek, prof, szakér, szakemberek között, és nagyon sokszínű portfóliót alakítottunk ki. Az egyik leg széles körűbb eh, eh, informális oktatási hálózatot alakítottunk ki, 15 ezer lányt érünk el évente, és eh, következő ábrán látják, hogy mit is tudtunk elérni. McKinsey kutatás, illetve a Csekita kutatásai alapján azt mondhatjuk, hogy a lányoknak valójában csökken az érdeklődése a technológia iránt, 15 éves kortól csökken az érdeklődésük, amikor látják, hogy ebben esetleg munkalehetőség van, akkor kicsit elkezd növekedni megint az érdeklődés, de a McKinsey friss adatai szerint, illetve a Gartner Research adatai szerint a nők kiszolgáltatottabbak a Covid válságnak, legalábbis a munkaerőpiacon, hiszen a nem fizetett gondozás megnövekszik, a járvány miatt. És noha sikeresek vagyunk abban, hogy felkeltsük a lányok érdeklődését, a fele ezeknek a nőknek, miután elvégezte a kurzust, nem tér vissza. 2017-es UNASZ kutatás szerint nem lehet egy okot megállapítani, ami miatt a nők nincsenek ott a technológiai oktatásban, tehát ebben az értelemben nehezebb így megszervezni az intervenciót, hiszen van egyszer egy társadalmi szint, egy családi szint, illetve a saját tanulói tapasztalata, valamint az iskolai iskolatársak tapasztalata. Mindenképpen hasznos lenne, hogyha a média megjelenítést valamilyen módon megváltoztatnánk. Meg kell próbálni modelleket állítani, ami pedig a tanulási tapasztalatot illeti, ott a soft skill-ek, illetve a az önbizalom fontosak, hogy ezt megkapják a lányok. Van egy olyan dolog, vannak olyan dolgok, amelyek növelhetik a gyerekek érdeklődését fiatal korban, és ez az ábra mutatja azt, hogy milyen tényezők csökkentik gimnazista korban az érdeklődést, és mi az, ami támogathatja a, ezt az érdeklődést főiskolai korú lányoknál, vagy iskolaválasztás korú lányoknál, a Csekitánál ezt kívánjuk mi valamilyen módon elősegíteni. Van még egy ábránk az általunk szervezett különböző intervenciók. Kislányoknál a Csekita tapasztalatai szerint a legfontosabb, hogyha egy biztonságos tanulási környezetet teremtünk számukra, illetve olyan komputer kurzusokat, amelyek kreatívak és előhozzák a e, személyes tapasztalatokat, valamint meg kell változtatni a számítástechnikához való e, viszonyt. E, emellett fontos, hogy támogassuk a tanárokat és a szülőket abban, hogy megértsék azt, hogy a lányoknak lehet szerepük a számítástechnikában. Felnőtt nőknél Szintén fontos az, hogy eh, egy biztonságos és eh, rugalmas eh, tanulási környezetet adjunk nekik, amely akár gyereknevelés mellett is folytatható. Itt is szükség van a példaképekre, illetve egy olyan környezetre, közösségre, amely támogató jellegű. Ami a vállalkozásokat illeti, nem az a kérdés, hogy csak segítsük a nőket abban, hogy elinduljanak ezen az úton, hanem segíteni kell őket abban is, hogy ott maradjanak aztán ezeken a pályákon, ehhez nőbarát munkahelyeket, rugalmas munkahelyeket kell létrehozni, illetve támogatni fiatal kortól kezdve a nők karrierváltozásait a covid eh, kapcsolatos intézkedéseknél eh, szintén fontos az, hogy eh, külön segítsük azokat a nőket, akik otthon maradásra kényszerülnek azért, mert mondjuk gyerekeket kell ellátniuk, illetve Eh, ez alatt is segíteni kell őket, hogy fejlesztessék a digitális készségeiket. Köszönöm a rendelkezésemre álló időt és lehetőséget. Eh, szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Akkor most a kérdések következnek. Benjamin eh, a néppárt részéről két percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a két hozzászólónak a mai hozzászólását, és üdvözlöm én is Önöket a Kulturális Bizottságban. Egy személyes tapasztalatomról szeretnék beszámolni. A dédapám mérnök volt, a nagyapám és az apám mind-mind mérnökök voltak. De a következő generáció úgy döntött, hogy most már senki nem szeretne mérnök lenni a családomban. Az apám azt szerette volna, hogy a, illetve a nagyapám, hogy a gyermekei vagy az unokái műszaki tanulmányokat végezzenek, de nem akartak. Tehát nem, nem, nem lehet erre kötelezni a gyerekeket. A nagyapám több mint 40 unokájából nagyon eltérő, különböző munkákat választottak, vagy tanulmányokat választottak maguknak a gyerekek, lettek ügyvédek, orvosok, stb. Senki nem lett mérnök. A gyerekeknek lehetőséget kell adni arra, hogy azt tanuljanak, amit akarnak. És a megfelelő készségeket segíteni kell nekik elsajátítani ahhoz, hogy a munkaerőpiacon sikeresek legyenek, de nem kötelezhetjük őket arra, hogy egy bizonyos karriert válasszanak. Mindenki a saját döntésért felelős. Az európai fiak, fiúknak, lányoknak ugyanazokat a lehetőségeket kell biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marcos Rosszepperi következik. Ya. Buenas tardes. A pesar de que actualmente hay más niños. Mindenkit üdvözlök én is. Már sok minden elhangzott, főleg ami a mérnök, mérnöki területet illeti, kevesebb a nő. A, a STEAM-ben egyetemi, a STEM egyetemi képzéseknek 45 tanulóknak 45%-a nő, és pedig ezek a jövő keresett szakmái, és ennek negatív hatása lehet a nők munkaerőpiaci esélyeire, főleg a mérnöki tanulmányok nagyon kevésbé vonzóak a nők számára, kevésbé választják ezt. A lányok gyakran nem műszaki tanulmányokat szeretnének folytatni. Tehát meg kell néznünk egészen pontosan, hogy a lányok milyen gyakran választanak STEAM munkát vagy területet, és a sztereotípiák ellen fel kell lépnünk több nőt, több oktatót, professzor nőt kell arra ösztönöznünk, hogy a lányokat próbálják meg rávenni arra, hogy ezen a területen tanuljanak. 2020-ban lett először Spanyolországban példa arra, hogy egy nő lett egy politechnikum főiskola, műszaki főiskola mm, rektora. A STEAM szakmákat izgalmasabbá kell tenni a nők számára, vonzóbbá. Az Európai Unió mit tehetne ennek elérésére? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Rosszepaónak. Rátka Maxova következik. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Kiváló volt az előadásuk, a hozzászólósuk. Nagy előrelépésre eh, került sor. A nők jobb képviselettel rendelkeznek, mint eddig, de még nem értük el az, eh, a, minden célt. Én élelmiszer technikát tanultam, nagyon sok volt a lány, majdnem csak nő tanult ezen a, ezen a területen, azonban a mérnöki vagy technológiai szakokon sokkal több fiú tanult. Jobb a kilátásuk, magasabb fizetést is fognak kapni, és ez, az megosztottság, ez az egész Európai Unióban megtalálható az ICT területén és az STEAM területeken és megmutatkozott a pandémia alatt, hogy a technológiai készségekre nagy szükség van fantasztikus, nagyon okos nők, nő szorul ki ezekről a területekről. Segítenünk kell a nőknek és a lányoknak abban, hogy leküzdjék ezeket az akadályokat, és bebizonyítsák, hogy a nők is eléggé felkészültek ahhoz, hogy STEAM szakmát válasszanak. Több nőt kell motiválnunk arra, hogy ezeket a területeket válasszák, és lehetővé kell tenni azt, hogy legyenek olyan tanárképző, a tanárképzőn is oktassák erre a tanárokat, hogy a, nemi sztereotípiákat megszüntessék, vagy ezt ki, tud, ki tudják iktatni. Mi lenne a legjobb módja annak, hogy a nő nemi sztereotípiákat leépítsük, és erre oktassuk a tanárokat? Tudunk-e olyan szerepek, modelleket, vagy követendő modelleket összegyűjteni, ami a lányokat motiválhatja, és hogyan tudjuk ebben a döntéshozókat is bevonni. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek részér, részéről Szelima Jembu következik. Merci. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, minden hozzászólót. Azt gondolom általánosságban, hogy a COVID megmutatta, hogy mennyire sebezhetőek az eredményeink ezen a területen, a nők és a férfiak egyenlősége területén. Több tanulmány is azt mutatja, hogy számos szociokulturális faktor játszik szerepet az oktatásban, és ahogy elmondták, a különböző területeken a sztereotípiák nagyon meghatározóak, már legfiatalabb gyerekek is, a sztereotípiák hatással vannak a legfiatalabb gyerekekre is, a karrierválasztásra és az érdeklődés megválasztására a Nők és Tudomány Francia Egyesület és azon dolgozik, hogy megszüntesse ezt, de azt mutattuk ki, hogy minél feljebb megyünk a hierarchiában, annál kevesebb nőt találunk. A különböző jellemzőket vizsgáltunk meg, és azt, hogy ezek mennyiben járulnak hozzá a diszkriminációhoz. Vannak olyan nők, akik többszörösen hátrányos helyzetűek, az etnikai származásuk, a migrációs hátterük, a nemük miatt egyáltalán. Ezt a kérdést, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség kérdését a digitális oktatás területén is meg kell vizsgálnia ezt hogyan lehetne megtenni holisztikusan, másodszor milyen, milyen tanulságokat vonhatunk le a nők és a férfiak egyenlőségért folytatott harcból, annak érdekében, hogy ezeket a tanulságokat használjuk más hátrányos helyzetű csoportok, például migránsok vagy fogyatékossággal élők jogaiért való harcban. Köszönöm szépen, most az EKR képviselője következik, utolsó kérdezőként. Köszönöm szépen. Az Európai Unió a demokráciák uniója, de a statisztikák azt mutatják, akár tetszik, akár nem, hogy a nyugati társadalmakban a nők aránya fele annyi a STEM, tehát a STEM tanulmányokat végző nők arány az Európai Unióban fele annyi, mint mondjuk Ománban, vagy más, Tunéziában. A északi országokban különben az, kb. az összes STEM végzősből csak egy harmaduk nő, ezeknek csak egy harmada nő a skandináv országokban, ami pedig elég egaliter társadalom. Most mit tehetünk az Európai Unióban? Mi hogy, hogy magyarázhatjuk meg ezt a jelenséget? Az tehát, hogy az nem demokratikus országokban, sok nem, nem demokratikus országban, ahol a STEM eh, diákok nagyobb része nő vagy lány. A kult mi a helyzet azzal, hogy nem elég férfi van például a művészeti eh, területeken, kevesebb a férfi a kulturális eh, területen? Mi ennek az oka? most ez tényleg a, a fizetés, vagy a sztereotípia, vagy valami más magyarázat lehet-e emögött? Köszönöm szépen, és most megadom a, mielőtt megadom a szót a szakértőknek, nekem is lenne egy kérdésem. Én is, én lányiskolába jártam, a sztereotípia nem annyira volt fontos téma nálunk az iskolában, nem tudom, hogy érdemes-e bizonyos területeken megosztani az osztályt lányok és fiúkra. Beszéltünk arról korábban, hogy több lány, jó lenne, hogyha több lány több lány választana műszaki tanulmányokat, hogyha az iskolában nem lennének kitéve már kiskorukban ezeknek a sztereotípiáknak, hogy a fiúk ugye jobbak ezekben a, ezeken a területeken. Ez játszhat szerepet? A sztereotípiák mennyire játszanak szerepet abban, hogy valakinek az érdeklődését felkeltsük? Nem arról van szó, hogy az érdek, hogy, hogy bárkit bármire kényszerítenénk, hanem arról, hogy hogyan lehet rávenni valakit arra, hogy hogy mindenféle érdek nélkül érdeklődést mutasson egy téma iránt. Köszönöm szépen. Most akkor meg is adom a szót Femánkova asszonynak először, és aztán Cánaula asszonynak négy percre. Well, thank you very much. Uh, there were certainly a lot of... Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés hangzott el, és ezeket nem lesz lehetőségem megválaszolni négy perc alatt, de hát azért próbálkozom. Kezdeném azzal, hogy hogyan lehetne a tanárokat támogatni, illetve javítani a tanulási környezeten. A fiatalok, fiatal lányok 13 évesen néznek szembe nagyon nagy kihívással, amikor is dönteniük kell arról, hogy milyen tárgyakat szeretnének a továbbiakban kiemelten tanulni. Nagyon jól működik az, amikor inspiráló, követendő példaként értékelhető tanáraik vannak, illetve női tanárok, főként a matematikai, illetve természettudományos tárgyakban fontos ez. Nagyon fontos az is, hogy konkrét gyakorlati példákat mutassanak be nekik, azt illetőleg, hogy az IKT tárgyak mire képesek. Így megérthetik, hogy ezek nem csak készségek, amelyekkel, amelyek elsajátításával valaki esetleg a számítógépes tudományok művelőjévé válhat, hanem ezek olyan készségek, amelyek bármilyen innovációhoz szükségesek lesznek a jövőben. Érdemes tehát inspirálóvá tenni ezeket az órákat, az informatikai órákat, Később pedig a középiskolai korban még fontosabbá válik az, hogy hogyan is oktatnak a tanárok. Továbbá nagyon fontos a tanulók, diákok közötti interakciót is bevetni a cél érdekében. Persze a tanárokat, oktatókat is megfelelően képezni kell, őket is fel kell világosítani a nemek közötti egyenlőség fontosságáról, és hogy azt hogyan lehet érvényesíteni az iskolai közegben. Ennyit szerettem volna mondani a tanárok támogatásáról. Köszönjük szépen! Szanulászony következik. Köszönöm Önöknek ezeket az érdekes kérdéseket, meg én is megpróbálok négy percben válaszolni, nem egyszerű feladat ez. Először is fontosnak tartom, hogy nem szabad senkit arra kényszeríteni, hogy bizonyos területeken elhelyezkedjenek. Mi az Európai Ifjúsági Fórumban úgy gondoljuk, hogy az oktatáshoz való hozzáférés emberi jog, és a cél az kellene, hogy legyen, hogy a fiatalokat segítsük abban, hogy polgárokként felvirágoztathassák, használhassák a bennük rejlő potenciált. Számunkra az a fontos, hogy az embereket megfelelő információkkal, megfelelő készségekkel lássuk el és ruházzuk fel, hogy ők maguk döntessenek arról, hogy a jövőben milyen területen szeretnének elhelyezkedni. De fontos az is, hogy a társadalom nyomását is kezeljük, amely arra irányulhat, hogy a lányok esetleg ne helyezkedjenek el bizonyos területeken. Fontosnak tartom azt, ami elhangzott arról, hogy sok fiatal lány jobban érdeklődik a STEAM tárgyak iránt, hogyha lányiskolába járnak. azok a fiatal nők, akik STEAM tárgyakat tanulnak, nem igazán helyezkednek el ezekben az vonatkozó ágazatokban, csak egy kis arányuk teszi meg ezt. Ugyanis azt látják, hogy ezeken a munkahelyeken még mindig nagyon érvényesek a nemi sztereotípiák, és nem feltétlenül olyan a munkakörnyezet, amely befogadó a nők irányába. Éppen ezért hangsúlyozom is hangsúlyoztam, és azt, hogy milyen fontos, hogy a nemek közötti egyenlőséget az oktatásban is kiemelten kezeljük. Amit az, ami az Európai Uniós szerepvállalást illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy olyan konkrét szakképesítési lehetőségeket biztosítsunk, amelyek a nőket, a fiatal nőket célozzák meg, mert ők eleve nem annyira hajlanak arra, hogy ilyen programokban részt vegyenek. Külön hangsúlyoznám az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek előmozdítását. Az Európai Ifjúsági Fórum síkra száll azért, hogy fizetett szabadságot vehessenek ki a munkavállalók, és ezt ezen szabadságuk alatt továbbképzésben vagy átképzésben vehessenek részt ez ösztönözni a fiatal nőket is arra, hogy a STEAM területeken, illetve STEAM tárgyakat tanuljanak, anélkül, hogy ez különösebb költségekkel járna a számukra. Az ifjúsági szervezeteket is szeretném kiemelni. Az ifjúsági szervezetek, mint tudjuk, nem formális oktatási szerepet is játszanak, és könnyebben elérik a fiatalokat, azokat a fiatalokat, akiket a formális lehetőségekkel nem sikerült megszólítani és hogyha szeretnénk elérni, hogy több nő dolgozzon a STEAM területeken, akkor fontos a nemek közötti bérszakadékot is felszámolni, amely továbbra is létezik. Ez a szempont ugye felmerült az előző panelben is. Végezetül szeretnék még beszélni az ágazatokon átévelő megközelítésről, Tudjuk, hogy a fiatal nők, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok kevéssé valószínű, hogy rendelkeznek digitális készségekkel. Fontos, hogy megfelelő pályaválasztási tanácsadásban részesüljenek, hogy értesülhessenek azokról a lehetőségekről, amelyek a STEAM területekhez kapcsolódnak, és emellett személyre szabott megközelítésre is szükség van, amelyek konkrétan az egyének célkitűzéseire reflektálnak, a helyet, hogy az emberekre homogén csoportokként tekintenének. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek tartom ezt a vitát. Zárásképpen megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót. Francesca Pányoszín van itt velünk. Két percre tudok szót adni, parancsoljon. Merci beaucoup. Um, J'espère que vous m'entendez, que vous m'entendez bien. Igen, igen, köszönöm szépen. Remélem, hogy jól hallanak. Ez a vita valóban nagyon-nagyon érdekes, ahogy elhangzott. Manákova asszony is elmondta, hogy egy komplex problémáról van szó, és e, olyan megoldásokra van szükség, e, amely holisztikus, és mindenkire kiterjed, minden érdekelt e, felet lefed. Beszéltünk a, ugye, a nemek között e, egyenlőségről, az oktatásban e, e, elfogadtunk egy ezzel kapcsolatos, szeptemberben elfogadtunk egy ezzel kapcsolatos anyagot, A digitális téma és itt a technológiai oktatás egy külön kérdést, vagy külön fejezetet fed le ebben a csomagban. Tehát a digitális oktatás, az európai oktatásban a digitális oktatás helye. Az egyik konkrét intézkedés, amiről beszélni szeretnék, és amely a arra vonatkozik, hogy a lányokat, a nőket hogyan tudjuk meggyőzni arról, hogy ilyen műszaki vagy digitális területeket válasszanak oktatáshoz. Ez tehát egy célzott terület, vagy egy célzott intézkedés, és átfogóan szeretnénk itt ösztönözni a nőket. E, itt felmerült az oktatók kérdése, ebben is szerepet játszik a nemek közötti egyenlőség. A digitális oktatás területén például olyan intézkedéseink vannak, amelyek a digitális és informatikai oktatásban az egyenlőséget célozzák, illetve figyelembe veszik a, ennek a területnek a specifikus jellegét, hogy kitérjek a célzott területekre is, például az együttműködés, ennek köszönhetően igyekszünk erősíteni a műhely munkát a, a digitális kompetenciák témájában a lányok számára minden területen, tehát olyan programokat próbálunk szervezni diákok számára, amely rövid távú tartózkodással jár együtt, és digitális matematikai oktatást tesz lehetővé illetve ezen kívül az Európai Bizottság segít az új programok kidolgozásában, a felsőoktatásban, amelyeknek a lényege az, hogy lányok számára vonzóbbá tegyék a digitális területeket, illetve a STEM témákat. Átfogó megközelítésről van itt szó a tudomány területén. Nagyon sok mindent mondhatnék ezzel kapcsolatban, de tudom, hogy a perceim meg vannak számlálva, ami a hozzászólásomat illeti, úgyhogy meg is adom a lehetőségeket a, többiek, lehetőséget a többieknek. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes vita volt, ugye? és ezen a héten, amikor is az eh, esélyegyelőségről beszélünk, a nemek közötti egyenlőségről beszélünk, eh, ez különösen aktuális. Köszönöm szépen a hozzászólóknak a előadásukat. Az utolsó pont a mai eh, napi, rendi, napi rendünkön a záró szavazás megnyitása. Már megalapítottuk, ugye, hogy a kvórum megvan. Két kult jelentésről szavazunk, és négy kult véleményről záró szavazásként. Tehát egyrészt jelentés tervezet. Az Európai Unió fellépése az 2020-2033 között az európai fővárosokkal kapcsolatban, és az intézményközi tárgyalások megkezdése. Aztán másodszor egy jelentéstervezet hosszú távú politikai hatás az európai kulturális örökség terén harmadszor. Véleménytervezet Európai Unió stratégiája a fenntartható turizmus érdekében aztán erős szociális Európa a tisztességes átmenetér véleménytervezet, aztán a magas szintű praktikumok, gyakornoki helyek az Európai Unióban, illetve a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség erősíte, erősítése a matematika, a természettudományok, digitális technológiai tanulmányok területén ez külön illeszkedik a mai témához. Megkapták pénteken e-mailben a szavazó cédulákat, nem fogok mindenre kitérni. Még egyszer mindenki tudja, hogy hogyan kell szavazni, mellette ellene tartózkodással. Kérem, hogy mindenki a nevét nagybetűkkel adja meg, és írják alá a, szavaz, a szavazó cédulát. Ismerik a szavazó cédulákat a technikai feltételeket ismerik, tehát ami a méretet illeti, stb. Az e-mail címet is ismerik, ahova el kell küldeni a szavazást, vagy a szavazó cédulát, és az e-mailben is, amit tájékoztatunk a szavazásról, ezt megkapták. Nem lehet elektronikusan aláírni, illetve bemásolt aláírások sem érvényesek csak a kézzel aláírott anyagokat tudjuk elfogadni, vagy a szavazócédulákat elfogadni. Most a szavazás után kapnak egy e-mailt, amely tájékoztat a szavazás megnyitásáról, és akkor onnantól kezdve benyújthatják a szavazócéduláikat automat praktikus választ kapnak majd a szavazó cédula beküldése után, azzal kapcsolatban, hogy megkaptuk a szavazó cédulát. Hogyha nem kapnak ilyen konfirmációt, akkor kérem forduljanak a titkársághoz és aztán majd egy e-mailben tájékoztatunk arról is, hogy érvényes a szavazatuk. Csak az e-mailben megkapott hivatalos szavazó cédulákat tudunk elfogadni, és a hivatalos címükről elküldött szavazó cédulákat. A nevüket kérjük, hogy olvashatóan adják meg, és aztán írják alá a szavazó cédulákat, és csak olyan szavazó cédulákat fogadunk el, amelyek 19 óra 40 előtt, tehát az határidő vége előtt megkaptunk. Hogyha a szavazó cédulán valami nincs rendben, akkor a titkárságtól elküldött a titkárság által elküldött erre vonatkozó tájékoz, e-mail tájékoztatás kapnak, és 30 percük van, hogy reagáljanak erre. Hogyha nem reagálnak erre, vagy nem tisztázzák a problémákat, akkor érvénytelen a szavazatuk. Ezzel Megnyitom a szavazást, és 19 óra 45-ig tart a szavazás. Az egyéb pontok alatt hadd mondjam el, hogy a következő ülés november 19-én és december 2-án és 3-án lesz itt decemberben, itt Brüsszelben, de nem fizikai jelenléttel, hanem táv részvétel. Köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkáját, illetve a titkárságnak és a technikai munkatársaknak, mindenkinek köszönöm, és kellemes estét!